Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir... Tisztelt kollégák, gyorsan kellene folytatnunk, és először is szeretnék elnézést kérni, amiért ma reggel nem emlékeztünk meg a londoni támadás áldozatairól megfelelő módon. De Julie Szeretnék tehát elnézést kérni azért, mert ma reggel nem emlékeztünk meg a londoni támadás áldozatairól, de azt hiszem jó lett volna, hogyha az ülés elején emlékeztettél volna rá, akkor ezt megtettük volna, de még egyszer ezért elnézést szeretnék kérni. Nem rossz szándék vezérelt bennünket, de reméljük, hogy ilyesmi nem következik be még egyszer, de mindenképpen jó lenne, hogyha emlékeztetnél rá. Következik a 12-es napi rendi pont, eszmecsere az Európai Számvevőszékkel, és örülök annak, hogy Ivánovászonyt köszönhetem itt. Az Európai Számvevőszék az elmúlt hónapokban számos külön jelentéssel foglalkozott az oktatás területén is, például az ifjúság specifikus intézkedések kiadásait tanulmányozta, a magas ifjúsági munkanélküliség helyzetét, mindezek kapcsolatban a dossziékban megtalálják az kapcsolódó anyagot, és örülök, hogy Ivanov asszony eljött ma hozzánk, és tájékoztatni tud bennünket az eredményekről, hogy aztán ezt azt hiszem, hogy a munkánk szempontjából ez mindenképpen fontos, a későbbi munkánk során figyelembe vegyük, amikor javaslatokat dolgozunk ki arra, hogy hogyan tudjuk jobban és hatékonyabban bevetni azt a kevés rendelkezésre álló forrást. Úgy gondolom, hogy ehhez az önök tanulmányának, jelentésének az eredményei mindenképpen nagyon hasznosak, és most megadnám önnek a szót. Azt hiszem, hogy hát negyed óra legyen, és ezt követően még vitázni is tudunk. Még egyszer köszönöm, hogy eljött. Äh, köszönöm szépen. Elnök asszony, nagy öröm, tisztelt képviselők. Azt hiszem ez az első alkalom, hogy a Kult szakbizottságba meghívták a számvevőszéket, és nagy öröm számomra, hogy az egyik külön jelentésünket bemutathatom önöknek. Általában az éves jelentéséről híres a számvevőszék az Európai Költségvetés pénzügyi auditjáról, de nagyon sok erőfeszítést teszünk bele a külön jelentésekbe is, amik az eredmény oldalt, a teljesítményt nézik, hogy mennyire hatékony például a gazdaság, hogy milyen konkrét eredményeket sikerült elérni az európai alapok elköltésével. Ma, mint az Európai Parlament régi képviselője, nagyon nagy örömmel mutatom be az oktatásról szóló különjelentést. A válság öröksége, valamint a kihívások, amiket a lassú fellendülés okozott, a fiatalok munkanélkülisége és a migránsok menekültek integrálása további erőfeszítéseket és pénzeket igényel. Miért is fontos az oktatás? Nem lehet eléggé hangsúlyozni a fontosságát. Ebből a diából is látszik, hogy az oktatás szintje a foglalkoztatással közvetlen kapcsolatban van. A foglalkoztatás háromszor jobb volt a felsőoktatásból kikerültek számára, mint a középfokú oktatásból kikerültek számára. Szakmai fejlődésükhöz is hozzájárul, és a gazdasági növekedéshez a jó képzettség. Az oktatás szintje a foglalkoztatás minőségével is összefügg. Az oktatásnak a további előnyei lehetnek például a bűnözés csökkenése, jobb egészség vagy aktívabb részvétel a politikában. Az egyik alapelve az EU-nak a tudás előmozdítása, hozzáférést biztosítani az állampolgároknak az oktatáshoz. Ebben a kontextusban az EU-nak az a szerepe, hogy kiegészítse és összehangolja a tagállamok munkáját, amelynek kizárólagos kompetenciájukba tartozik az oktatás területe. Ez az ábra azt is mutatja, hogy milyen összegeket költenek a tagállamok az oktatásra. 2007 és 11 között 3200 millió eurós volt az országok hozzájárulása az oktatáshoz. Ebben ezen belül százalékos arányban az EU-s hozzájárulás alacsony, de számszerűleg 37,7 millió volt, a jelenlegi 2014-20-as időszakra pedig, 2000, pedig 27,10 milliárd euró van előirányozva az Európai Szociális Alapból. Nagyon széles körű téma az oktatás, ezért mi az ellenőrzésünkben az EU oktatási céljaira összpontosítottunk amit a finanszírozásra is megpróbálunk támogatni. Például a lemorzsolódás, a felsőoktatásban való részvétel, az egész életen át tartó tanulás, a rosszul teljesítők számának csökkentése, és főleg azokat a célokat figyeltük meg, amelyek a 2010-es oktatási illetve 2020-as oktatási keretben vagy a stratégiában szerepeltek. Azt akartuk felmérni, hogy az EU finanszírozása hozzájárul-e e célok eléréséhez az oktatás területén. Ezért megnéztük, hogy az EU-s célok az operatív programokban megfelelően lecsapódnak-e. Illetve a bizottság által támogatott projektek hozzájárultak-e a 2014-20-as időszakban a célok eléréséhez, és hogyan lehet ezeket javítani. 37 operatív programot vizsgáltunk át, a 2007-13-as időszakból 15 tagállamból. Ezzel az időszak allokációinak a 83%-át néztük át. 8 operatív programot és 3 partnerségi megállapodást a 2014-20-as időszakban is megvizsgáltunk. Itt 5 tagállamra Németország, Franciaország, Olaszország, Portugál és Románia esetére tértünk ki. földrajzi kritériumokat, egyensúlyt, ilyesmiket vizsgáltunk. Három projektet látogattunk meg a 2007-13-as időszakból, az öt tagállamból. Ezeket a projekteket a tagállamok javasolták, mint bevált gyakorlatok. Jó példaként akartak tehát dicsekedni velük. A következő dián azt látjuk, hogy hogyan értékeltük a 2007-13-as operatív programokat. Elemzésünk kimutatta, hogy általánosságban figyelembe vették az EU-s oktatási célokat, és bevették a programokba. Voltak olyan operatív programok, ahol bizonyos elemeket nem fejlesztettek teljes mértékben ki, az úgynevezett intervenciós dokumentumaikban nem foglalkoztak elmélyülten az EU-s célokkal, de azt kértük, hogy a, az EU-s intervenció, az EU-s beavatkozás közö, mögötti logikát azért támogassák, meg támaszták alá valamilyen dokumentummal. Ezen programidőszak után külön jelentésekben rámutattunk arra, hogy az Európai Bizottság nehezen tudta megfelelően nyomon követni az ESF teljesítményét, különösen a közös mutatók tekintetében, mert csak a résztvevők számáról kellett kötelezően jelentést tenni. Közös eredménymutatók nem voltak, így nehéz volt a nyomon követési információkat összesíteni. Általánosságban az oktatás és képzés 2020, valamint az Európa 2020 stratégiák kevés hatással voltak a megvizsgált operatív programokra, mert ezek már is harmóniában voltak a frissített célkitűzésekkel. Ahol a pénzügyi allokációt meg akarták változtatni, ott világos indoklásra volt szükség következő dián, hát nem tudom mennyire látják, de próbálom illusztrálni a 2007-14-es operatív programokat. Ha csak a számokat látjuk, akkor gyengeségeket is, gyenge pontokat is látunk, de ez az egyik olyan ritka jelentésünk, ahol több a pozitív eredmény, mint a negatív látható az is, hogy a célkitűzések integrációja elég magas százalékú, például 70-nél is több százalékban foglalkoztak a lemorzsolódással, a több mint 50 százalékban a felsőoktatással, ez két fontos elem, amit már említettem. Azt látjuk azonban, hogy relatíve alacsony százalékban foglalkoznak az operatív programok, vagy hagyták ki az operatív programok ezeket a témákat. Csak 4% nem foglalkozik például a lemorzsolódókkal. És 29% az igény elemzést nem tartalmazza. Persze lehet ezeken még javítani, de kiinduló pontnak azt mondanám, hogy nem rossz. A következő dián összehasonlítom a 2014-20-as operatív programokat a korábbiakkal. Azt látjuk, hogy a korábbi időszakhoz képest javulás tapasztalható, a bizottság támogatja a tagállamokat az operatív programom kialakításában, és ezek jobban összelettek hangolva az EU-s oktatási célokkal. A beavatkozási logika leírása logikusabbá vált, új és jobb jogalkotási keret állt az áll, tagállamok rendelkezésére, de hát persze még így is vannak gyengeségek. Nem sikerült a pontos előírásokat meghatározni az eredmény indikátorok tekintetében, és így nehéz az operatív programok konzisztenciáját biztosítani. Illetve az oktatási intézkedéseket nem 100%-ban kapcsolják a foglalkoztatási folyamatokhoz. A képviselők is aggodalmukat fejezték ki ezen kapcsolat hiánya miatt. A megvizsgált operatív programok vizsgálata tehát javulást mutat. A fontos következő lépés, a végrehajtás már a tagállamok kezében van. Hogy megfelelő projekteket válasszanak ki és hajtsanak végre. Vas. Ez a 2007-13-as időszakot mutatja szintén. Itt is összehasonlítható, hogy milyen jelentős változások történtek a célkitűzések bevonása tekintetében, a lemorzsolódás esetében például 88% már az arány, a harmadik szintű felsőoktatás esetében is 63%-ot látunk, tehát egyre több operatív program foglalkozik ezzel. A nyomonkövetési eszközök alkalmazása révén azt tapasztaltuk, hogy az operatív programok gyakorlatilag az összes szükséges előírásnak megfeleltek. Jelentésünk négy ajánlást is tartalmaz, ezeket az Európai Bizottság mind elfogadta, és azt hiszem, hogy ha a tagállamok végrehajtják őket, akkor tovább erősödik a célokra elkülönített Európai Uniós források felhasználásának a hatékonysága. Ezen alapok elköltésének a nyomon követése folytatódik tehát. E, ennyit most röviden az konkrét oktatási célokról, de mivel a fiatalok és a munkavállalásuk kérdése sokszor felmerült, érdemes talán megemlíteni azt, hogy van három jelentésünk, amik a fiatalokra és a foglalkoztatásra összpontosítanak, a harmadik még nincs kiadva, de az első, az itt látható egy évvel ezelőtt a az ifjúsági garancia és az első lépések témájáról, valamint a végrehajtási kockázatokról szól. 2015-ben elemeztük azt, hogy ez a fontos európai kezdeményezés mennyire hatásos, és elismerjük a jelentésben, hogy az első lépéseket valóban már megtették, de három fontos kategóriában kockázatokat látunk – a hatékony végrehajtás útjában állnak ezek az akadályok. Az első a finanszírozás megfelelősége. Csak néhány szám. A bizottság becslései szerint a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőség 12,7 millió, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre, nemzetközi munkaadói szervezetek sokkal-sokkal magasabb éves összeget látnának szükségesnek, mint a rendelkezésre álló. Például a becslések szerint 21 millió euróra lenne szükség évente. Azt látjuk, hogy a rendelkezésre álló összeg pedig sokkal alacsonyabb. Ez tehát az első kockázat, hogy nem elégséges a finanszírozás arra, hogy garantáljuk a nem oktatásban, képzésben résztvevő fiatalok foglalkoztatását. A második kockázat, hogy nincs megfelelő definíciója annak, hogy mi egy jó minőségű munkaajánlat. Ami jó minőségű ajánlat egy tagállamban, az egy másikban nem lesz az. Úgyhogy valamilyen minimum kritériumokat érdemes lenne meghatározni például a szerződés hosszúsága, vagy a minimum javadalmazás, ne legyen például a minimálbér alatt, és természetesen folyamatosan figyelemben kell, figyelem előtt kell tartanunk, hogy a tagállamok hatáskörébe tartozik a e definíciók megalkotása, de talán ez a minőségi állásajánlat, ez egy olyan kifejezés lenne, amit érdemes lenne használni. A harmadik kockázat pedig, amit azonosítottunk, nem csak az ifjúsági garanciához kapcsolódik, hanem a korábbi programidőszakból azt láttuk, hogy az egész ESF-nek problémája volt a nyomonkövetés és jelentési eszközöket tovább kell fejleszteni. És némi előzetes információ, hogy tájékoztassam önöket a harmadik jelentés az ifjúságról és a foglalkoztatásról, ami összefoglalja a tagállami szintű eredményeket, amit az ifjúsági garancia elért, nagyon hamarosan, talán áprilisban már nyilvánosságra kerül. Természetesen továbbítani fogjuk önöknek, és a weboldalunkon is elérhető lesz. Illetve lesz itt az Európai Parlament helyszínén egy esemény, természetesen mindannyiukat szeretettel várjuk, a fiatalok munkanélküliségéről szóló konferencia lesz május 10-én. Nagyon várjuk, hogy ismét megvitathassuk ezt a kérdéskört. Köszönöm szépen! Ja, ganz, ganz herzlich. Köszönöm szépen ezt a nagyon részletes jelentést, tájékoztatást, és köszönöm azt is, hogy az Európai Számvevőszék mégis aktívan foglalkozik ezekkel a területekkel, ahogy bevezetőmben is elmondtam, nagyon fontos iránymutatást adhat nekünk például a program struktúrájával kapcsolatban, mi az, amit esetleg változtatnunk, meg kellene változtatnunk, hiszen minden program, amely ilyen kérdéskörök, kérdésekkel foglalkozik, nincs kellő forrásokkal felvértezve. Azt hiszem, hogy itt nem csak a bizottsággal küzdünk a forrásokért, hanem a tagállamokkal is de ebben az esetben azt hiszem, hogy az is hasznos lehet, hogyha az Európai Számvevőszék arra következtetésre jut, hogy bizonyos programok és programrészek alulfinanszírozottak, hiszen ennek ez sokkal objektívabb, hogyha az Európai Számvevőszék állapítja ezt meg, mintha az Európai Parlament állítja, mely nyilván mindig politikai indítatással fogalmaz meg ilyen nyilatkozatokat, tehát köszönöm, hogy bizonyos kockázatokat is az Európai Számbevőszék jelzett. A kollégákra tekintek, Sabine Ferhájen, a néppárt koordinátor. Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ma így rövidített formában megkaptuk ezt a jelentést. Úgy gondolom, hogy ez nagyon érdekes lehet az ifjúsági munkanélküliséggel kapcsolatban tanulmányozni, hogy a részletekbe is beleásassuk magunkat, de egyértelműen kiderült, hogy nagy a különbség a régi és az új programozási időszak között, nagyobb a koherencia a különböző programok, az operatív programok, a szociális alap keretében és a célokat is jobban figyelembe vettük. Szeretném hangsúlyozni, amit az elnök asszony is mondott most. A kulturális és továbbképzési programok reménytelenül alulfinanszírozottak. Mindig új ötletek jönnek elő, de nincsenek kellő források. És ez az egyik legfontosabb feladat a jövőre nézve az Európai Unió számára, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak, főleg azoknak, ahol magas az ifjúsági munkanélküliségi ráta. Új struktúrákat kell létrehozni. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió az ifjúság körében csak akkor lesz elfogadott, hogyha, elfogadott, hogyha perspektívát tud nyújtani a fiataloknak tehát egymástól tanulni kell, meg kell nézni, hogy hol vannak bevált gyakorlatok, amelyeket máshol fel tudunk használni, a szociális kontextusban hogyan tudjuk ezt egy adott tagállamban végrehajtani, ez nagyon fontos. Ebből a szempontból érdekelne az is, hogy egy kicsit összehasonlításokba belemehetnénk-e, hiszen az ifjúsági garancia kapcsán is kezdetben azt hallottuk, hogy pont azon tagállamokban nem megy különösebben jól, ahol a legnagyobb szükség volna rá, nincsenek elő projektek ott. Tehát jobb lenne részletes információt kapni a projektek státuszáról, hogyan haladnak ezek, hogyan alakulnak a ráfordított összegeket hatékonyan vetik-e be, eredményesen-e, azt szeretném tudni, hogy tényleg van -e egy output a folyamat végén, amely a fiataloknak egy perspektívát tud nyújtani, munkalehetőségeket a fiatalok számára. Úgy gondolom, hogy ez még néha hasznosabb és fontosabb is, mint a források hatékonysága, ami persze szintén fontos kérdés, főleg a őszék számára. Elkölthet az ember sok pénzt jó célból, de lehet, hogy kevés forrással is jó eredményeket lehet elérni, tehát ezzel kapcsolatban szeretnék még részletesebb információt, az eddigi ismertetést pedig szeretném megköszönni. Köszönöm szépen. Én pedig egy kérdést szeretnék még feltenni, hasonló irányban, mint amit a kolléganő mondott, főleg ami az ifjúsági garanciát illeti, a parlament eh, kezdetben egy kicsit eh, frusztrált volt, amiatt, hogy eh, rendkívül kevés pénz állt rendelkezésre, és mindig azt mondtuk, hogy tulajdonképpen sokkal-sokkal többre volna szükségünk, legalább háromszor annyi, mint amennyit kaptunk, de az első szakaszban kénytelenek voltunk megállapítani, hogy a pénzt mégsem költötték el, vagy nem elég hatékonyan, ugyanis azon tagállamok, amelyek leginkább rá voltak szorulva ezen forrásokra, semmilyen elképzelésük nem volt arról, hogy az ifjúság érdekében hogyan tudnák jobban bevetni ezen forrásokat. Talán ezzel kapcsolatban mondhatna néhány szót, hiszen a kockázatot említette, kevés a forrás, változott el a helyzet azóta. A forrásokat nem csak hatékonyan, hanem eredményesen felhasználják-e a fiatalok érdekében. Hogyha megnézzük az első lapot, amelyet mutatott a szociális alap forrásai az oktatás terén. Az oktatásra fordított alapok arra következtetésre jutottak, ha jól értelmezem, hogy a jelenlegi programozási időszakban gyakorlatilag csökkentek azon források, amelyeket a tagállamok oktatásra fordítanak a szociális alapokból ezt kivetítik az egész futamidőre, vagy ez a 27,1 százalék, ha nem tévedek. Ez a már magunk mögött levő időszakra vonatkozik, és arra számíthatunk, hogy 2020-ig talán megint eléri azt a szintet, mint az előző programozási időszakban? ha ez egyfajta előrejelzés, amely az egész program futamidejére vonatkozik, akkor természetesen ez gyakorlatilag egy megrázó megállapítás lehet, hogy a szociális alap az oktatás területén gyakorlatilag csökkent, csökkentek a források, a helyet, hogy bővültek volna. Körbe tekintek, hogy szeretne valaki még hozzászólni. Venta képviselő. ha németül beszéltek, én is megpróbálom, röviden. Köszönöm a jelentéssel kapcsolatos hasznos tájékoztatást. Említettek bizonyos példákat kivetítve különböző tagállamokra. A jelentés a helyzetet vázolja fel, ugyanakkor Kérdés, hogy mit tegyünk a bevált gyakorlatokkal, hiszen említetted, hogy a források csökkennek. Mit kellene a jövőben tennünk? illetve más tagállamoktól milyen fajta információk állnak rendelkezésre. Azt hiszem ez is fontos lenne számunkra, jó lenne megtudni, hogy ezen a területen mi a helyzet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ivanová asszony szeretne reagálni az elhangzottakra, és akkor meglátjuk, hogy lesznek-e még további kérdések. Madam Chair, indeed, uh, very... Köszönöm, elnök asszony, valóban nagyon fontos kérdések hangzottak el. Ferhelyen asszony kérdésével kezdeném, és azzal, amit ön is kérdezett a finanszírozással kapcsolatban. Valóban végül minden a pénzen múlik, azon, hogy kellő források állnak rendelkezésre, ahhoz, hogy elérjük a kitűzött célokat amelyeket meghatároztunk. Mi ezt a kockázatot már egy korai szakaszban felismertük, az ifjúsági garanciáról szóló első jelentés inkább egy innovatív jelentés volt a számvevőszékre, hiszen általában a hatékonyságot, az eredményességet értékeljük, most azonban a program dizájnját értékeltük, megpróbáltunk egyfajta korai riasztást megfogalmazni, mi az, ami nem ment jól, és erre próbáltunk rámutatni, ahhoz, hogy a politikai döntéshozók helyzetét megkönnyítsük, hiszen itt a cél az volt, hogy gyorsan reagáljunk, hogy segítsünk a fiataloknak elhelyezkedni a munkaerőpiacon vagy a képzésben. És ez a kockázat valóban létezik, fennáll, nem azt mondtuk a jelentésben, hogy a források nem voltak elegendőek, hanem nem voltak megfelelőek, hiszen ezt a kérdést két szemszögből is megvilágíthatjuk. Egyfelől mondhatjuk azt, hogy igen, nem állnak rendelkezésre kellő források az intézkedések finanszírozásához, de mondhatjuk azt is, hogy az ígéreteket figyelembe véve nem áll rendelkezésre kellő pénz. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy az EU finanszírozás szűkös, és a rendelkezésre a források egyre korlátozottabbak, ezért többet kell elérnünk, kevesebb eszközzel. Ezt gyakran ismételjük, de ez valóban ezt jelenti. És amit a jelentésben mondunk ezzel kapcsolatban, az az, hogy jobban kellene meghatározni a prioritásokat, az intézkedéseket, ez a tagállamok hatáskörébe tartozik, hiszen az ifjúsági garancia kapcsán nem tudom, hogy itt van olyan bizottság, talán ők is szeretnének szólni, minden esetre a bizottságnak eléggé meg van kötve a keze, hiszen van egy keret, és itt nem konkrét jogszabály áll a háttérben, egy tanácsi ajánlás és a döntés a tagállamok kezében van hogyan állítsák fel a prioritásokat, és hogyan használják fel a kellő forrásokat ahhoz, hogy lefedjék ezeket. Hogyha ígéreteket hallunk arról, hogy minden egyes fiatal számára munkahelyet biztosítunk Európában, akkor be kell látnunk, hogy ez nagyon sokba fog kerülni. És a rendelkezésre álló forrásokkal azt hiszem, hogy nem lehetséges, nem megfelelő nem tudjuk elérni az ígért hatást. És egy másik nagyon fontos felvetés, amelyet Ferhájer asszony mondott, az az, hogy tanulnunk kell a bevált gyakorlatokból. A külön jelentésünkben egyre inkább arra törekszünk, hogy nem csak méltányos és objektív értékelést nyújtsunk, amelyet gyakran bírálatokat kap, konstruktív bírálatokat, a jelenlegi időkben azt hiszem, hogy mindannyiunknak arra van szükségünk, hogy tanuljunk a hibákból, és a bevált gyakorlatokból, a jó példákból is. Mindannyiunknak erre van szükségünk, és ez a jelentésünk célja is. Természetesen ebben a szakaszban nem szeretnék most a harmadik jelentésről többet szólni, amely majd április 4-én jön, és erre vonatkozott némileg a kérdése is, hogy tudnék-e többet szólni arról, hogy megfelelően elküldtötték-e a forrásokat, és melyek az eredmények. Ez egy nagyon érdekes jelentés, így el. Nagyon érdekes megállapításokat tartalmaz, de most tartózkodnék attól, hogy továbbiakat mondjak róla. Ugyanakkor azt elmondhatom, hogy lesznek benne jó példák a tagállamok, amelyeket kiválasztottunk a mintavétel szempontjából, olyanok, amelyek kapcsán szemléltetni szerettük volna, hogy a leginkább munkanélküliség által sújtott országok, illetve a legnagyobb pénzügyi nehézségekkel küzdő országok jó példákat tudnak nyújtani mások számára. De természetesen a gazdaság jellege, illetve a gazdasági növekedés ritmusa eltérő, de azt hiszem, hogy a bevált gyakorlatok megosztása hasznos lehet, úgyhogy a jelentés tartalmaz majd egy erre vonatkozó részt is. Venta úr kérdezett a tagállamokról, hogy miért ezt az öt tagállamot választottuk ki. Elmondtam a bevezetőmben, hogy különböző kritériumokat választottunk, A finanszírozás szempontjából ezek voltak azok a tagállamok, amelyek a legtöbbet költöttek, és szerettük volna a földrajzi egyensúlyt is biztosítani, és a szándék nem az volt, hogy önmagában véve felülvizsgáljuk a tagállamokat, hanem ezen tagállamok példaként szolgálnak olyan esetekre, amelyek kapcsán szemléltetjük ezt a megállapítást. De tudja, hogy ez a kérdés a leggyakrabban előforduló kérdés a pénzügyi jelentéseinkben is, hogy értékeljük -e a helyzetet tagállamonként. Nem lesz tagállami értékelés, nem fogjuk értékelni, hogy mely volt az a tagállam, amely a leghatékonyabban költötte oktatásra vagy munkanélküliség ellen intézkedésekre a forrásokat, hanem inkább szemléltetés céljából próbáljuk felmutatni a jó vagy rossz példákat. Egy fontos kérdés a szociális alapok rá vonatkozóan, hogy miért csökkentek a források. 27,1 milliárd. A, itt van a bizottság, akkor ők talán jobban ki tudják fejteni, hogy melyek az elképzeléseik, de úgy gondolom, hogy ez csak egy pillanat felvétel a jelenlegi helyzetről. De valóban csökkennek a források, szemben a nyilatkozatokkal, amelyek eh, arra utalnak, hogy az oktatás valóban nagyon fontos, Ennyit mondhatok erről, köszönöm. Ha nincs egyéb hozzászólás, akkor nekem volna még egy kérdésem. Ő most konkrétan csak az Európai Szociális Alapról beszélt, a képzés, oktatás, ifjúság tekintetében mi történt az alapokkal, de a Kulturális Bizottság az Erasmus Plusért is illetékes, Kreatív Európa program, valamint a Europe for Citizens program is hozzánk tartozik, és nem győzzük ismételni, hogy gyakorlatilag kevés a pénz, kevés a rendelkezés álló forrás. Szeretném tudni, hogy az Európai Számvevőszék elképzelhetőnek tartja-e, lehet, hogy erre ma nem tud választ adni, de talán elgondolkodhatna ezen, hogy mit tettünk az Európai Szociális Alapért, talán ezt a jövőben az Erasmus Plusért és a másik két programért is végre lehetne hajtani, hiszen számunkra ez nagyon hasznos információkat nyújtana. Pont a jövő programozási időszakára való tekintettel. Ha egy objektív képet kaphatnánk, egyfajta iránymutatást az a kapcsolatban, hogy jól látjuk a helyzetet, és tényleg kevés a rendelkezésre álló forrás, és sokkal többre volna szükségünk ahhoz, hogy a meghatározott célokat tényleg elérjük. Ez azt hiszem nagyon hasznos lenne. Említettem, hogy nem kell rögtön megválaszolni ezt a kérdést, elég, hogyha magával viszi ezt a kérdést, és megvitatják a számvevőszéknél, hogy talán ez megvalósítható lenne-e. Úgy gondolom, hogy számunkra ez mindenképpen nagyon hasznos lenne. Hasznos lenne, hogyha a számvevőszék kritikusan szemügyre venné ezt, ezt a kérdést is. Mindenesetre örvendetes, hogy az Európai Számvevőszék nem csak a nagy felügyelő szerepében tekintsen magára, és úgy értem ez a feladatát, hogy rá kell mutatni arra, hogy mi az, ami jól működik, és mi az, ami nem, hanem egyfajta korai riasztási rendszert működtethetne, mert ez a politikusoknak nagyon hasznos lenne, hogyha bizonyos kérdésekben így gyorsan elránthatjuk a kormányt, irányt válthatunk, és ne kelljen mentő akciót végrehajtanunk, amikor már túl késő. A számvevőszék lehet, hogy most inkább elmozdul a korai riasztás felé, nem csak arról van szó, hogy megnevezzük ki az, aki rosszul teljesített, meg kell neveznünk a példákat is, mi az, ami jól alakult, mi az, ami jól működött. Ebből a szempontból tehát azt hiszem, hogy eléggé kiegyensúlyozott ez az álláspont, amelyet ismertetett. Most pedig körbe tekintek, hogy szeretne valaki hozzászólni, ha nem, akkor megadnám önnek ismét a szót. Thank you very much. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Valóban ez egy alapvető kérdés az erasmus kapcsolatban. Ez egy nagyon fontos program a fiatalok számára. Az ifjúsági garanciával foglalkoztak már sokat, és mi is úgy tájékoztattak engem, hogy az Erasmus plus kapcsolatban már történtek intézkedések, és auditot is végzünk, majd nem tudom megmondani a kollégáim nevében, hogy pontosan mikor, de a négyes kamarában ülő kollégáknak el fogom juttatni ezt az üzenetet, és egy teljesítmény audit, aminek az eredményéről be fogunk számolni az alapok hatékonyságáról, teljesítményéről lesz szó, nem arról, hogy szabályosan használták-e fel a pénzeket, hanem hogy milyen eredményeket sikerült a fiatalok számára elérni, mennyiben változott az ő életük ennek köszönhetően. Úgyhogy mindenképpen továbbítom ezt. Van egy rövid észrevételem a, a, az undok megfigyelő szereppel kapcsolatban. Nos, nagyon helyesen mondta ön, hogy megpróbálunk objektívek lenni, konstruktívak lenni, és tényleg nagyon fontos, hogy korai figyelmeztetéssel éljünk, és ne csak pellengére állítsunk embereket, sokkal jobb a prevenció, mint az utólagos korrekció nagyon sok mindent elő el lehetett volna kerülni, hogyha korán figyelmeztettünk volna. Nagyon örülök, hogyha elégedett a munkánkkal. Az a feladatunk, hogy olyan jelentéseket készítsünk, amelyek lehetővé teszik, hogy önök jobb döntéseket hozzanak. Köszönöm még egyszer. Köszönöm szépen, köszönöm azt is, hogy eljött ma hozzánk. Azt hiszem, hogy nagyon hasznos, tanulságos volt ez az eszmecsere nagyon fontos információkkal szolgált, és különösen annak örvendünk, hogy az Európai Számvevőszék eh, úgy tűnik, hogy az Erasmus Plus programot is eh, eh, már a látókörébe vette. Ez minden bizonyal hasznos lesz számunkra, segítségünkre lesz. Tudom, hogy a nyilvánosság szemében és a politikusok szemében is a számvevőszék gyakran az undok felügyelő szemében, szerepében lép fel, hiszen nem mindig jó dolgokat közöl velünk, de hogyha úgy tekintünk magára, hogy úgy tekintünk önmagunkra, hogy segítsük egymás munkáját, akkor azt hiszem, hogy egy ilyen korai riasztási rendszer, amelyet ismertetett, hasznos lehet a politikusok számára is, hogy a megfelelő úton haladjunk, hogyha az önök információiból le tudjuk vonni a szükséges következtetéseket. Köszönöm szépen, Ivanov asszony, mindig nagyon szívesen látjuk, és további sok sikert kívánok a munkájához, ami számunkra is nagyon hasznos. Köszönöm. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Wir kommen zum letzten Tagesordnung. A legutolsó napi rendi pontunkhoz érkeztünk, és megint nagyon sok előttem a papír. Und hier geht es um die Minderheit. Itt pedig a kisebbségi nyelvekről, valamint az oktatásról van szó a bevált gyakorlatokról, és egy prezentációt fogunk meghallgatni a Policy Department-től. Tudják, hogy nagyon hasznos munkát végez, és mindig hasznos, fontos információkkal szolgál, összegyűjti ezen fontos információkat, amelyek a munkánk szempontjából is nagyon hasznosak. 2016. januárjában a bizottságunk úgy döntött, hogy a kutatási osztályt felkérjük egy ilyen összehasonlító tanulmány elkészítésére a kisebbségi nyelvek témájában. Ez a tanulmány most elkészült, és ma ismertetik. Ennek nagyon örülünk, és különösen örülök annak, hogy Sterk asszony a Mercator kutatási központtól eljött ma hozzánk, és ismerteti a fő információkat. Köszönöm szépen, hogy eljött ma hozzánk, és meg is adom önnek a szót, úgy kb. 15 percben. Uh, Köszönöm szépen a bevezetőt. A bemutatást. Rich Stark vagyok, és a Mercator kutatóközpontnál dolgozom, a soknyelvűséggel foglalkozunk. Én vagyok az egyik szerző, Rich van donoma és a másik kollégám is segített ebben a munkában. Az én előadásom a következő struktúrá ra épül. Először a Mercatorról fogok beszélni, és utána térek majd rá magára a jelentésre. A Mercator Kutatóközpontot 1987-ben hozták létre, az Európai Parlament hozta létre, hiszen egyre inkább felismerték a soknyelvűség fontosságát, illetve a kis állami nyelvek és kisebbségi nyelvek fontosságát, úgyhogy az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el, az Európai Bizottság ennek alapján külön költségvetést hozott létre a kisebbségi nyelvek és kisállami nyelvek támogatására. 2007-től azonban ez a finanszírozás megszűnt, és a Mercator a Frislon által támogatott kutatóközponttá vált. Miről is van szó? Ez egy kutató szervezet, Frischland régió támogatja tehát. Nagyon sok információt gyűjtünk és terjesztünk az EU kisebbségi nyelveivel, illetve az EU-n kívüli kisebbségi nyelvekkel kapcsolatosan és a következő tevékenységeket végzi a Mercator, alkalmazott kutatás, a soknyelvűség, az oktatás terén, óvodai, általános iskolai oktatás terén, aztán az új technológiák által jelentett vagy biztosított lehetőségekkel foglalkozunk, a kisebbségek közösségi média használatával, különböző európai projektek ben veszünk részt, Mercator hálózat a múltban, tanulási projektek, illetve olyan projektek, amelyek inkább a bevándorlói vagy migráns nyelvekkel foglalkoznak, van egy nagyon kiterjedt weboldalunk, ahol a kiadványaink is megtalálhatók, illetve szakértői adatbázisunk, kb. 600 szakértő foglalkozik a soknyelvűséggel és nyelvtanulással, konferenciákat, szemináriumokat szervezünk, a kisebbségi nyelvekhez kötődő témákban, ezek elég ismertek Európában és Európán kívül is és a tevékenységünk legstruktúráltabb része a regionális hát, akták készítése, összeállítása a mm, általános iskolától a felső oktatásig a nyelvek helyzetét mutatjuk be. Hamarosan megjelenik az 50. kiadásunk, vagy kiadványunk, ingyenesen letölthetőek ezek a honlapról, és nagyon sok információ áll rendelkezésre. A kisebbségi nyelvek oktatásban betöltött szerepéről van egy havi hírlevelünk is, és hát tanácsadó funkciót töltünk be a nyelvűség és a kisebbségi nyelvek témájában. Tavaly szeptemberben kaptuk a kérdést, a felkérést a kult szakbizottságtól, hogy a kisebbségi nyelvekkel az oktatáson belül foglalkozzunk, illetve hogy milyen lehetőségek vannak az anyanyelvi tanulásra. Tulajdonképpen három dologgal foglalkoztunk, jelzőszámokkal a kisebbségi nyelvek terén, ugye a kihívásokkal, illetve hogy megpróbáltuk meghatározni, milyen területeken támogathatná az EU a kisebbségi nyelvek oktatását milyen karrier lehetősége van azoknak, akik kisebbségi nyelveken végzik el a tanulmányaikat, hogyan tudnak ők visszailleszkedni a saját közösségükbe. Tehát ez egy nagyon széleskörű kérdés volt, és úgy döntöttünk, hogy 13 esettanulmányt végzünk, és illetve a Mercator akták kiegészítésére interjúkat tartunk a terepen aktív szakemberek, szakértők bevonásával, illetve áttekintettük a szakirodalmat is, hogy megnézzük, hogy milyen jelentések készültek erről a témáról esetleg a múltban, amelyek még hasznosak lehetnek. Az esettanulmányok szolgáltak tehát a kutatásunk alapjául. Összehasonlító elemzést végeztünk, a, gyakorlatilag az összes esetet összehasonlítottuk, és az összehasonlító elemzés alapján ajánlásokat tettünk. És ahogy említettem, 13 esetet tanulmányoztunk. Itt ezen a szlájdon látható, hogy milyen esetekről van szó. Nem fogom felsorolni őket, egyébként pedig megtalálják a felsorolást a jelentésben. Az első kihívás, ami szembe jött velünk, a terminológia kihívása volt, hogy milyen fogalmakat használjunk. Hogyha én sajtot mondok, dánként hódára gondolok, a franciák viszont a kamemberre gondolnak, tehát a hollandok a húdára, a franciák a kamemberre. Um, További bonyolító tényező, hogy nincs általánosan elfogadott definícióra vonatkozóan, hogy mit is jelent az, hogy kisebbség. Úgyhogy az Európai Kisebbségi Nyelvi Kártát vettük alapul, és itt itt arról van szó, hogy egy államon belül az állam állampolgárai által hagyományosan használt nyelvről van szó, őslakos, benszülött, régi kisebbségekről van itt szó, tehát az úgynevezett új kisebbségek helyzetét nem kutattuk, a bevándorlók, menekültek helyzetét, akik valamelyik tagállamban élnek. van egy rövid videó, a kisebbségi központ készítette, amely elég világosan elmagyarázza, hogy mit is jelent az, hogy kisebbség, és miért kell a kisebbségeket védeni. Ezt megmutatnám szívesen, hogyha valaki el tudja indítani a videót. Well, I can see that my computer it worked, but I can see... Az én számítógépemen működött, de úgy látom, hogy itt nem működik. A Google-ban keressenek esetleg utána a Minority Center-nél. Hadd beszéljek most az elméleti alapokról, mert a második világháború óta, sőt már korábban is a nemzetközi szervezetek normákat és mechanizmusokat fogadtak el a kisebbségek védelme érdekében. Az egyik oka ennek az volt, hogy a kisebbségi nyelvek a kulturális sokszínűségnek a részét képezik, akár csak a biodiverzitás, ez is egyfajta sokszínűség, az etnikai kisebbségekkel való békés együttélés hozzájárul a kontinens a békéjéhez, stabilitásához, úgyhogy ez volt a fő mm, célkitűzés. Az Európa Tanács két nemzetközi szerződést fogadott el, az egyik az Európai Kisebbségi Nyelvi Kárta, a másik pedig a Nemzeti Kisebbségek keretegyezménye, hogyha esetleg ezeket nem ismerik, szívesen beszélek róluk a kérdéskörben. Alapvetően a kárta és a keretegyezmény között az a különbség, hogy a kárta a nyelveket, kisebbségi nyelveket védi, a keretegyezmény pedig a kisebbséghez tartozó embereket. A szubszidiaritási elv és más okok miatt az Európai Unió mindig vonakodott attól, hogy a kisebbségi kérdésekkel foglalkozzon. Az elmúlt években viszont több kezdeményezés is született a regionális, a kisebbségi nyelvi jogokra vonatkozóan. Az egyik dolog, amit ki szeretnék emelni, az, hogy az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el a veszélyeztetett nyelvekről, François Alfonsi kezdeményezésére, 92% támogatta a szavazáson, 2013-ban történt ez, de nem vagyok benne biztos, hogy tényleg konkrét intézkedések is történtek az állásfoglalás végrehajtására. Itt látják a kárta, illetve a keretegyezmény weboldalát, nagyon sok információt találunk itt a kisebbségi nyelvekről, illetve állami jelentések is szerepelnek itt, azok az államok készítik ezeket, amelyek ratifikálták a keretegyezményt, illetve a csárta honlapon nagyon sok információt találnak a különböző országokban élő kisebbségekről tehát érdemes felkeresni ezt a weboldalt, hogyha el akarják mélyíteni az ismereteiket. nézzük, milyen eredményeket hozott a jelentéskészítés. Mint említettem, összehasonlító elemzést készítettünk a 13 esettanulmány alapján. Volt egy eljárási mechanizmusunk, ami alapján összehasonlítottuk az eseteket, de az oktatásnál nem tudtunk mindig mindent összehasonlítani úgyhogy inkább a kapcsolódásokat, kihívásokat, jó gyakorlatokat néztük meg, amelyek több esetre is, több kisebbségre is igazak, relevánsak voltak. Nézzük ezeket a szempontokat. Az egyik fontos szempont a hivatalos nyelv státusz. Mint említettem, a kisebbség definíciója nem létezik általánosan elfogadott formában. Az egyes országok máshogy tekintenek a kisebbségi nyelvekre. Írországban például az első számú mm, hivatalos államnyelv Baszkföldön hivatalos nyelve az önkormányzatnak Szerbiában kisebbségi nyelvnek minősül. Azért mondom el ezeket, mert különböző jogállásúak ezek a nyelvek. Kisebbségi nyelvről van szó, vagy az egyik hivatalos nyelvről, vagy az első államnyelvről, nem mindegy. Az európai kárta illetve a keret egyezmény, ugye ez a két szerződés, ami vonatkozik a kisebbségi nyelvekre, ennek a legismertebb jogi aktusok és a monitorozási rendszer keretében a tagállamokat folyamatosan emlékeztetik a kötelezettségeikre, tehát fontos, hogy a tagállamok ratifikálták ezt a két szerződést, de nem minden ország ratifikált, hanem minden tagállam. A Dél-Tirol helyzete jó gyakorlatnak minősül, pedig Olaszország nem ratifikálta, csak aláírója ezeknek a szerződéseknek. Fontos azt is megvizsgálni, hogy egy kisebbség egy jól körülható területen él-e, vagy nem ez a helyzet. Hogyha igen, akkor könnyebb intézkedésekkel segíteni. Például a német tartományok szintjén Frieslandnak ez a helyzete. Ez egy egyértelműen meghatározott terület. A románi és a beás nyelv esetében sokkal nehezebb a helyzet, mert Ezeknek az embereknek nincs meghatározott szülőföldjük nehéz ilyenkor például biztosítani az adminisztratív eljárásokban a kisebbségi nyelv használatát. Véleményem szerint az egyik legfontosabb tényező a nemzetállam által betöltött szerep, tehát sokat segíthetnek és ronthatnak is a kisebbségi nyelv helyzetén. Tehát ezek a tagállamok maguk azok, akik hasznosan felléphetnek azok a kisebbségek, amelyeknek van úgynevezett anyaállamuk, például a Romániában vagy Szlovákiában élő magyar kisebbség kaphatnak segítséget a határon túlról. Frízeknek például viszont nincs anyaországuk, tehát ez egy más jellegű helyzet. nyelvi tervezés. Igen, alapvető fontosságú, mert egy dolog jogokat, mondjuk oktatási jogokat adni a kisebbségeknek, de hogyha ezt nem követi aktív fellépés, akkor ez üres, pusztába kiáltott szó marad. fríz nyelven jogunk van például iskolai oktatást igénybe venni, de az én kislányom négy évesen az óvodában csak holland nyelvű oktatásban tud részesülni, mert nincs, nem létezik az anyanyelvi ellátás vagy oktatás. Tehát a végrehajtáson múlik ez, és ezért nagyon fontos a nyelvoktatási tervezés. És ez nem csak az oktatásban jelenik meg, az embereknek fel kell ismerniük a sokszínűség előnyeit, a kisebbségi nyelvek használatának előnyét, a cégeknek azt, hogy a kommunikációjukban szólhatnak a kisebbségi nyelven és hogy az egészségügyben dolgozók is fontos, hogy beszéljék az anyanyelvét azoknak, akiket ellátnak. Tehát a nyelvoktatás, nyelvhasználat tervezése nagyon széles körű. Arról van szó, hogy meg kell tervezni, hogy a terepen hogyan lehet végrehajtani, érvényre juttatni a jogokat oktatási modell kialakítása, legjobb gyakorlatokat próbáltuk megtalálni. Baszkföldön három nyelvű oktatás létezik, baszk, spanyol, angol nyelvű, és nagyon sok két tannyelvű iskolát is találtunk. De azt de azt nem mondhatjuk, hogy egy kaptafára lehetne megoldani az összes nyelv problémáját nagyon elővigyázatosan, gondosan meg kell vizsgálni a helyzetet, a körülményeket az egyes régiókban. Általában jó elgondolkodni azon, hogy milyen oktatási modellt szeretnénk megvalósítani. Uh, uh, Van egy nemzeti nyelv, és utána egy kisebbségi nyelvet is szeretnénk tanítani. Úgy, ha nyelveket ugyanúgy tanítjuk, az nem feltétlenül jó, lehet, hogy érdemes különböző modelleket használni. Kicsit felgyorsítom akkor. Szóltam már pár szót arról, hogy a több nyelvűséggel kapcsolatos tudatosságot növelni kell. Ez nagyon fontos, mert a több nyelvűség Néha azt gondolják az emberek, hogy inkább teher, mint hogy előny lenne. Gyakorlatilag az összes esettanulmányban azt találtuk, hogy nincs magas szintű oktatási anyag, és ez probléma, különösen a szakképzésben. És nincsenek jól képzett kisebbségi nyelvű tanárok, különösen anyanyelvű tanárok nincsenek. Ez nagy kár, mert azt látjuk, hogy bizonyos foglalkoztatási területeken a kisebbségi nyelv ismerete előny. Például az egészségügyben, vagy az közigazgatásban, ahol néha akár még előírás is lehet. Amikor ezt a prezentációt előkészítettem, azon gondolkoztam, hogy hát, egy ideális helyzet hogyan nézne ki konkrét ország említése nélkül. Néhány dologra jutottam. Vannak olyan országok, ahol a régiók, a kisebbségi régiók nagyon komoly autonómiát kaptak, például Baszkföld, Wales, Dél-Tirol és gyakran ezt bevált gyakorlatnak, legjobb megoldásnak tekintik. Az államoknak egyébként nagyon más attitűdjei vannak a többnyelvűséggel kapcsolatban, de vannak olyanok, amelyek beruháznak a többnyelvű oktatásba, oktatási anyagokba és tanárokba. A folyamatos tanulási lehetőség a kisebbségi nyelven az óvodától, akár a szakképzésig, vagy sőt, egyetemig ez rendkívül fontos lenne. Egy olyan oktatási modellre van szükség, ami működik a régió számára, és akik szeretnék megtanulni a kisebbségi nyelvet, azt öm, jutalmazzák valamilyen módon, csábítsák oda nagyon sok karrier lehetőséget nyújt egy kisebbségi nyelvismerete. Aztán persze ott van az érem másik része, mi a kevésbé ideális helyzet egy kisebbség számára. Például egy ország, ahol egy nyelvet beszélnek. Néha ez olcsóbb és könnyebb, mert csak egy nyelvvel kell foglalkozni. De a nyelvi sokszínűségnek az a központi gondolata, hogy stabil országok békében éljenek. Úgyhogy az, hogyha tagadjuk a kisebbségeket, jogilag nem ismerjük el őket, nem adunk nekik jogokat, oktatási lehetőséget, és a többnyelvűséget az ország egysége előtt álló fenyegetésnek tekintik, ez problematikus, akkor nincsenek pénzügyi támogatások a kisebbségi nyelv beszélőinek, mert ebben a helyzetben karrier lehetőséget sem jelent a kisebbségi nyelv ismerete. Hát akkor inkább így néznek ki a tojások egy ilyen helyzetben. Ezek a kulcsfontosságú elemek, amiket találtunk, a legtöbbről már beszéltem, úgyhogy ezt át is ugranám. Az Európai Unió mit tehetne? A jelentésünkben több ajánlást is és következtetést is találnak, de természetesen önök maguk is szakértők, tehát simán lehet, hogy más konkrét fellépésekről is gondolkoznak már. Fontos a bevált gyakorlatok és tapasztalatok cseréjén alapuló programok fenntartása. Nagyon fontos, hogy a régiók tanuljanak egymástól. Cserére van tehát szükség. Eszmecserére, a bevált gyakorlatok cseréjére, és a kihívásokról is érdemes beszélni, hogy tudjunk egymásnak segíteni. Folyamatosan jelentős az EU-s szintű kutatás végzése az oktatásba, a nyelvtanulásba és az oktatási modellekbe, mert a tudományos vélemények változnak. Ahogy több migráns érkezik Európába, ez egyre fontosabbá válik. Érdemes jó minőségű tanítási anyagokba beruházni minden oktatási szinten, kisebbségi nyelveken is. A kisebbségek néha kis csoportot alkotnak, és kereskedelmileg nem feltétlenül éri meg tanítási anyagot készíteni nekik, úgyhogy ezt támogatni kell kormányzati szintről. Az országok közötti megbízható kapcsolatok előmozdítása is nagyon fontos, hogy az országok ismerjék el egymás kisebbségeit. És legyen egy olyan nemzetközi jutalmazó rendszer, ami ösztönzi a tanárokat arra, hogy többnyelvű osztályban is képesek legyenek tanítani. Nagyon fontos az Európában, hiszen nagyon sok országban az egynyelvű ideológia még mindig nagyon tartja magát. És gyakran azt látjuk, hogy egy kisebbségi nyelv beszélése inkább fenyegetés jelent az ország számára, mint hogy tőkét látnánk benne. Ezért ösztönözni kell a tagállamokat arra, hogy a vonatkozó szerződéseket és egyezményeket ratifikálják, megfelelően elismerjék ezeket a nyelveket. Például az Európa Tanács sokat foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és azt javaslom, hogy a nyelvi tervezést hosszú távú témaként a politika tűzze a napirendjére. Ez nem három-négy év alatt megoldható dolog, lassú a változás, tehát hosszú távú feladatot jelent. Illetve ösztönzik el a tagállamokat arra, hogy a, az óvodától a felsőoktatásig lehessen tanulni kisebbségi nyelven. Még egy dolgot szeretnék kiemelni, ha megengedik. Nagyon sok ajánlás, amit említettem, már megvalósulóban van, és az Európai Parlament állásfoglalásában, az Alfonzi állásfoglalásban már nagyon sok szereped is. Úgyhogy ez nem mind új vagy egyedi dolog, nem először találjuk ki ezeket. A lényeg az azonban az intézkedések végrehajtása. Bizonyos jogok megadása önmagában nem elég. Néha nyomást kell gyakorolni a tagállamokra, hogy végrehajtsanak intézkedéseket, amiket megígértek. Azt hiszem, hogy ez egy fontos üzenet tőlem önöknek. Köszönöm szépen a figyelmüket, és hogyha van bárkinek kérdése, akkor mindent megteszek, hogy megfelelően megválaszoljon. Köszönöm. Köszönöm szépen, Stárk asszony. Ez egy kicsit hosszabb volt, mint a megállapodott időkeret, de egy kicsit több idő állt most rendelkezésünkre, úgyhogy mindenképpen köszönöm ezt a prezentációt a tanulmány ismertetését, és Sógor úr az első hozzászóló. Ja, wie Schwager auf Deutsch. Ich werde auch Englisch. Oh, ja, okay. Ich werde auch Englisch. Um, sógor, igen, sógor. Magyarul és angolul is. Angolul fogok beszélni. A nyelvi kisebbségek 40-50 millió embert jelentenek, körülbelül 10%-át az EU-nak. Úgy tűnik, hogy még mindig ignorálják a probléma lényegét az EU intézmények, a nyelvi kérdések és a kisebbségek helyzete is kizárólagos tagállami hatáskörbe tartozik. Én romániai magyar kisebbségtől érkeztem, ugye 1,2 milliós kisebbségről van szó, nagyon fontos a kisebbségi nyelvek helyzete. A magyar nyelvű oktatás Romániában csalódást okoz. Van néhány hiba is a jelentésben, a 68. oldal 7-es pontjában az szerepel, hogy aki magyarul tanult Romániában, Magyarországon vállalhat munkát. Correct. Ez a tényleges okokozati kapcsolat nem helyes. A kisebbségi nyelvek tanulása alapjog és alapérdek is a boldogulás szempontjából. A az államoknak a kötelezettsége hogy lehetővé tegye a nyelvtanulást, és megteremtse a gazdasági feltételeit a munkavállalásnak, legyen szó magyarokról, románokról, cigányokról, ne kelljen külföldön munkát vállalniuk. Ami a román nyelvtudást illeti, úgy gondolom, hogy minden kisebbségnek alapvető érdeke, ezzel egyetértek, hogy kisebbségi nyelveket tanuljanak. Ugyanakkor a tagállamnak is meg kell könnyítenie a kisebbségi nyelvek oktatását. Az a konklúzió, hogy Magyarországon kell munkát vállalni, nagyon súlyos egyszerűsítés Szlovákiával kapcsolatban a 70. oldalon. Az egyes pont azt mondja, hogy bár a szülők nagy része jól beszél szlovákul, többségük magyarul oktathatja a gyerekeit, a nyolcadik pont viszont ennek ellentmond. Úgy tűnik, hogy a szülők a nyelvet és a kulturális identitást nem kellene, hogy átadják a gyerekeiknek, mert ez egy anakronizmus, és ennek el kell tűnnie. Bízom benne, hogy ilyen téves konklúziókat a jövőben nem fognak levonni arra vonatkozóan, hogy a diákok milyen alapon tanulhatnak kisebbségi nyelveket. Van egy sor apróbb tévedés is, egy hosszú listán van ezekről, meg fogom küldeni önnek ezeket, hogy kiigazítsa a jelentést, mert elég nagy csalódást okoz az, amit ebben a dokumentumban olvashattam. Köszönöm. Köszönöm szépen mint a kezdeményezője a tanulmánynak nagyon örülök, hogy végre elkészült ez a tanulmány, nagy várakozás előzte meg, és ugye mivel nagyon kevés figyelmet kap ez a téma az EU-s politikák sorában, annak ellenére, hogy mint ahogy kollégám is elmondta, Európában a 24 hivatalos nyelv mellett egyes statisztikák szerint hat az európai regionális és kisebbségi nyelvek európai karta 79 kisebbségi vagy regionális nyelvről beszélt, tehát a jelentőségét ezt eléggé alul értékeljük, úgyhogy emiatt is fontos, hogy tanulmányok vagy akár jelentés formájában tényleg foglalkozzunk ezzel a témával. Ami konkrétan a tanulmányra vonatkozik, őszintén szólva egy picit nem az lett, mint amit vártam ettől a tanulmánytól, már csak azért sem, mert ugye amikor kezdeményeztem a tanulmány elkészülését, akkor az volt a cél, hogy ugye alátámasztjuk azt a, azt a nagyon sok szakértő által megfogalmazott gondolatot, hogy az anyanyelvi oktatás jelenti a legfőbb eszközét annak, hogy egy kisebbségi nyelv vagy egy kisebbségi közösség megmaradjon. A tanulmány viszont más dolgokra helyezi a hangsúlyt. Ezen nem csodálkozom annyira, mivel a Policy Department kezdettől fogva nem vette fel velünk a kapcsolatot, nem volt semmilyen munka kapcsolat vagy együttműködés a munka elkészítése során úgyhogy nyilván ez is egy olyan elbeszélünk egymás mellett tanulmány, ami igazából újat nem tudott mutatni. Viszont ami szomorú, hogy tényleg nagyon sok hibás része van és hibás megállapítása van a tanulmánynak. Nagyon sok az elavult adat, vagy olyan megállaptások vannak amik egy mondattal lejjebb már teljesen ellentmondanak egyik a másiknak egyik helyen azt rják hogy nincs felsőoktatási intézmény eh, szlovákiában magyar nyelvű két mondattal lejjebb már az van hogy van a sejei jános egyetem tehát eh, eléggé gyorsan gyors munka ami nem annyira alapos. Eh, elnézést, hogyha túl sok a kritika, de főiskolai tanárként nagyon sok diplomamunkát javítottam, úgyhogy ezek rögtön szembetűnnek, illetve azt sem értem igazából, hogy az esettanulmányoknál interjú alanyoknak e, miért nem abból a közegből származó szakembereket kérdeztek meg, akik a témához értenek. Tehát nem értem, miért kell Amsterdami Egyetemről való professzort kérdezni a szlovákiai magyarok vagy a szlovéniai magyarok helyzetéről. Szerintem olyan e, szlovák e, vagy szlovén kolléga is van, aki igazán járatos ebben a témában, tehát ezt esetleg elmagyarázhatná, hogy ez miért így lett kiválasztva. Biztos van ennek megfelelő magyarázata. És valóban egyetértek azzal a megállapításával, hogy nagyon sok múlik a, az, a tagállamokon. Tehát ha megvan a politikai akarat és az az elfogadás, hogy a kisebbségeket, a kisebbségi nyelveket értéknek tekintem és támogatom és finanszírozom, akkor pozitív helyzetben lesznek, ha pedig egy homogenizáló politikát folytat az állam, és nem finanszírozza a kisebbségi oktatás minden szintjét, akkor ez nem tud létezni. Köszönöm szépen! Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Köszönöm, azt hiszem egy jó ötlet lenne, hogyha az elhangzott megjegyzéseket, észrevételeket eljuttatnánk a titkársághoz, aki aztán tovább irányítaná őket. Azt hiszem, hogy nem kell most minden egyes részletre kitérni, hiszen lehet, hogy egyes pontokat másképpen látunk. Azt hiszem, nem kell most az összes részletre kitérni, és nem kell nyilván megindokolni a minden egyes a jelentésben szereplő mondatot, de talán ha a kommentárokat feljegyezné, és később reagálna rá. Mindesetre most röviden megadnám önnek a szót, hogy kitérjen egyes részletekre, de ha lehet, akkor röviden. Um, yeah, we'll make it um, very short. Um... Nagyon rövid leszek. Természetesen figyelembe veszem a megjegyzéseiket. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem biztos, hogy minden információ helyes, különösen akkor, hogyha valaki a saját országában szakértője a témának, akkor lehetséges, hogy a mi regionális dossziéinkből tíz évente frissített információink nem annyira pontosak, mint ahogy azt önök várnák. Egyébként olyan emberek írják a dokumentumainkat, akik nagyon jól ismerik a helyzetet. Szeptemberben kaptuk a hivatalos felkérést, decemberre kellett elkészülni. 13 eset tanulmányt végeztünk el, és ezen rövid időn kereten belül a helyi szakértőkkel való kapcsolatfelvétel bizony rendkívül nehéz lett volna. Az információ frissítése talán még ennél is több időbe telik, hogy évekbe, hogy minden országba ellátogassunk, beszéljünk a szakértőkkel, elemezzük, hogy helyes. e az információ. Két hónap alatt ezt nagyon nehéz elvégezni. De nagy örömmel várom a megjegyzéseiket, és nagyon szívesen frissítem a dossziéinkat, és hogyha tudnak szakértőket ajánlani, akikkel érdemes felvennünk a kapcsolatot, annak is örülünk. Köszönöm szépen. Köszönöm még egyszer ezt eh, az utalást is azzal kapcsolatban, hogy ez nem egy olyan tanulmány, amely egy eh, hosszú időre terjed ki, hanem viszonylag rövid idő alatt eh, készítették el, és azért azt hiszem, hogy mégis elég jelentős információkat tartalmazott. A kommentárokat említette, hogy feljegyezte, tudomásul veszi ezeket, mi pedig eh, továbbítjuk őket. Először is szeretném megköszönni, hogy eljött, és eh, kidolgozta ezt a tanulmányt, amely ennek ellenére, a kommentárok ellenére hasznos lesz, még akkor is, hogyha becsúszott eh, egy-két hiba, ami mindig előfordul, ahol munka folyik, ott hibák is bekövetkeznek, úgyhogy önmagában véve ez annyira nem súlyos, tehát köszönöm szépen a munkáját, az erőfeszítéseit, köszönöm, hogy eljött, és a Kulturális Bizottságnak is megköszönöm az elmúlt másfél nap során végzett munkát. Az egyebek alatt nincs egyéb észrevétel, és semmi bejelenteni valom sincs. Még arra hívnám fel a figyelmet, hogy a következő ülésünkre kedden, április 25-én kerül sor, délelőtt 91230 ig és 3-tól fél hétig, 25-én pedig reggel szavazni is fogunk, tehát kérném, hogy ennek fényében mindenki legyen jelen, és köszönöm a munkájukat, az elnök a tolmások munkáját is köszöni, köszöni a munkájukat, és a titkárságnak is köszönöm az ülés kitűnő előkészítését. Mindenkinek kellemes napot és jó hazautat kívánok!